elnök úr tisztelt kollégák azért szólok hozzá mert sajnálatomat fejezem ki hogy a kommunista frakció nem vett részt a ceremónián nem tartja tiszteletben az emberi jogokat ez egy szégyen köszönöm. mr president i wonder whether you would join me. elnök úr nem tudom hogy egyetérte azzal hogy a holnaptól hivatalba lépő új szomáli elnököt üdvözölnünk kéne hiszen a választási törvény ellenére Somaliland demonstrálta a világ számára, hogy önálló államként akar képes működni. Bene. Grazie. Prima del... Köszönöm. Mielőtt szavaznánk, szeretnék aggodalmamnak hangot adni a kutató és professzor. All'Università Libera di Bruxelles Brüsszeli Szabad Egyetem professzora, Majara Jalali vonatkozásában, akit az iráni hatóságok halálra ítéltek kémkedés vágyával. Ruánihoz intézett levelem, hogy is kérem az ő szabadon bocsájtását és az igazságos eljárás lefolytatását. Nos, ez a levelem mostanáig nem kapott választ. Most komoly veszélye van annak, hogy Jalalit elítélik.